Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, előttünk van a napi tervezet. Most elfogadottnak tekintjük a kétnapos napi rendtervezetet, hogyha senkinek nincs ellenére. És a következő ülés jegyzőkönyvnek elfogadása következik a 2012. június 18-19-i ülésről van szó. Ellenvetés nincsen, úgyhogy akkor jóvá hagytuk. A következő témánk az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtása, módosítók megvitatása, Foster asszony. Akkor egyenként szólalnak fel. Jó, először az egységes európai égbolttal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a figyelmet előre is. Nem akarok részletekbe bocsátkozni a szöveggel kapcsolatosan. Legutóbb már folyt vita az Egységes Európai Égboltról. Akik nem voltak akkor jelen, azok kedvéért elmondanám, hogy a jelentés célja, hogy a bizottsági jelentést taglalja az Egységes Európai Égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról, a végrehajtásra vonatkozó időszak tekintetében. A jelentés megerősíti azokat az üzeneteket, hogy tovább kell lépni, és minél gyorsabban az egységes európai égbolttal kapcsolatosan több mint tíz éve van folyamatban ez az erőfeszítés. Akkor hagytuk jóvá ebben a szakbizottságban a rendeletet, amikor Loyola de Palacio volt a biztos. És akkor úgy döntöttünk, hogy előre kell gondolkodni, a kapacitásokkal kapcsolatosan, a torlódásokkal kapcsolatosan, és tíz év elteltével elindult a Cezár program is, és George Jason Baszki kollégánk, korábbi kollégánk is ezzel a témával foglalkozik, sokat dolgozik azon, hogy előmozdítsa az ügyet. Véleményem szerint kettő kivételével nem megfelelő helyen vannak ezek az említett elemek, de végső soron, hogyha értelmes és gyakorlatias megoldásokat szeretnénk a vállalkozások működtetésére az Európai Unióban, illetve az Európai Unióba érkező járatokkal kapcsolatosan megfelelően kell kihasználnunk az égbolt és a légteret. Erre 21. századi technológia áll rendelkezésünkre, ezt ki kell használnunk, és végső soron a fogyasztók fizetnek. A fogyasztók id- időben, pénzben megfizetik a szolgáltatásokat, korlátozottak az erőforrások, hogyha az üzemanyagárakat tekintjük például, és végső soron, ha bármit tehetünk ennek az ügynek a segítésére, akkor ezt meg kell tennünk. Ezért nagy örömömre szolgált, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatos munkában részt vehettem. Több tízezer munkaerő munkahely jöhet létre a jövőben. Rengeteg CO2 megtakarításra van lehetőség a hatékonyabb légtérkihasználással összefüggésben. És a jelentés megállapításai három részre oszthatók a politikai témák, a stratégia, a bevetési stratégia, és harmadik pontként pedig a cselekvési tervek, és természetesen az időzítés is nagyon fontos. Végső soron nagyon jó együttműködésben dolgoztunk az árnyék előadókkal, ezért hálás vagyok. Az első jelentés tervezetemben megpróbáltam minél egyszerűbben fogalmazni, nem akartam túl komplikálni a dolgot, nem akartam túl részletezni sem azzal kapcsolatosan, hogy a Cezár hogyan működik, illetve a különböző programok. Alapvetően a célunk az volt, hogy erőteljes üzenetet közvetítsünk a tagállamok felé. Azt mondjuk nekik, hogy vállaltátok az egységes európai égboltra vonatkozó erőfeszítéseket, és ezt tovább is kell vinni, hiszen óriásiak a késedelmek, és ez elfogadhatatlan számunkra, a parlament számára, a választóink számára, a vállalkozások számára, akik ezen a területen működnek. A jelentésem az időzítéssel kapcsolatosan nagyon egyszerűen fogalmazott, a bizottságot felhívja arra, hogy június 2012 júniusáig jelezzenek vissza, hiszen szeretnénk pontosan tudni, hogy bizonyos munkafázisok hol tartanak. A Cezár közös programmal kapcsolatosan, az ipari szereplők szerepével kapcsolatosan, és természetesen fontos a politikai akarat, is, hogyha a politikai akarat, a szándék hiányzik, akkor nincsenek meg az alapjaink megvan a politikai szándék, a saját kormányom nagyon támogatja ezt az erőfeszítést, és gondolom, hogy a többi tagállambeli kollégák is próbálják elérni a saját minisztereiknél, hogy ők is támogassák a programot. A kollégáim különböző módosítókat nyújtottak be, a többségük valódi hozzáadott értéket jelentett a, jelen, a jelentéssel kapcsolatosan, és különböző kompromisszumos javaslatokat dolgoztunk ki. Ezeket nem akarom egytől egyig elmagyarázni, hiszen akár másfél órát is igénybe vehetne, de minden esetre meggyőztek azok az álláspontok az EPP, az SND, az AD és mások részéről, amelyeket aztán a kompromisszumokba belefoglaltunk. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon szerencsésen összeállított kompromisszumok, és van egy-két olyan módosító, amelyeket talán én nem támogattam volna a szavazatommal, mert úgy gondolom, hogy a, tartalma már szerepel a jelentésben jelen formájában is, nem baj, ha ismételjük magunkat, de azért nem lehet mindig ugyanazt ismételgetni. Én szerettem volna, hogyha tömör a jelentés, és senki nem mondhatja azt, hogy ez nem eléggé egyértelmű, még a tagállamok sem. Az üzenetek ezért nagyon célra törőek, egyszerűen megfogalmazottak. Köszönöm az árnyék előadók támogatását, ők nagyon kompromisszumkészek voltak, és együttműködőek, köszönöm a támogatásukat. Nyilván lesznek majd olyan esetek, amikor a kollégák egy-egy ponttal nem értenek egyet, de remélem, hogy támogatást kap majd a jelentés a szavazáson holnap. Köszönöm, köszönöm, Foster asszony, Tekun asszony az EPP részéről. Uh, danke, Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Marinescu úr helyett fogok felszólalni, aki nem tudott részt venni a mai ülésem, mert belpolitikai, fontos belpolitikai ügyekkel foglalkozik Romániában. Nagyon röviden az álláspontja. Köszöni a frakciója nevében Foster asszony munkáját, nagyon szakszerűen, kompetensen készítette el a jelentést. Az árnyék jelentéstevők ugyanígy, az, a módosító javaslatokat bevonta a jelentésébe. Azt hiszem, hogy mindannyiunk véleménye az, hogy az egységes európai égboltot minél gyorsabban meg kell valósítani, a, valamint a funkcionális légtérblokkokat is, hiszen ezek rendkívül fontosak a megvalósuláshoz, és ezeket a megfelelő határidőn belül fel is kell állítani. Az Európai Unión belül struktúra váltásra van szükség, legelsősorban arra, hogy megfelelő légi biztonságot teremtsünk, és ez azért is fontos, mert a légtérblokkok országon átnyúló jellegűek, tehát az, eh, az egy dolog, hogy eh, nemzeti biztonsága van-e, eh, ezen kívül nagyon fontos a privatizáció kérdése, legelsősorban tehát az a fontos, hogy meglegyen a megfelelő légibiztonság, a hiszen egyre növekszik a légiforgalom mértéke, ezt mindenképpen garantálnunk kell technikai szinten és állomány szempontjából is. Ez a közös véleményünk. Foster asszony ezt nagyon világosan le is írta jelentésében, és ahogy mondta, a, nem, a nemzeti kormányokra minél nagyobb nyomást kell, nyomást kell gyakorolnunk, főleg a belügyminisztériumokra és a közlekedési minisztériumokra, hogy vállalják fel a nemzeti felelősségüket annak érdekében, hogy ennek a nagyon komplex feladatnak a fontosságát elismerjék, és hogy egy nagyon jó megoldást, minél gyorsabb megoldást tudjanak ajánlani. A, hiszen, hogyha nem tartjuk be az határidőket, akkor az problémás, problémás, ezért a bizottságnak meg kell nézni, hogy melyik tagállam tartja be azokat, és melyik nem. Illetve különösen a funkcionális légtérblokkok esetében nagyon fontos, hogy folytassák a munkát, hogy a nemzeti szakértőkkel működjenek együtt. Nálunk Jászambowski úr itt a, ennek a jelentéstevője. És hát ezen, ezen a területen belül nem nagyon történt, de az utóbbi időben fejlődés, illetve előrelépés. A bizottságnak ezt is kezelnie kell. A parlamentnek határozott jelzést kell adni tehát mindenről. mindenről. Marinescu árnyékjelentéstevő véleménye szerint a jelentés jól megfogalmazott, és a kompromisszumos módosító javaslatokkal is egyetért, úgy gondolja, hogy ezek minden szükséges változtatást lefednek, és nagyon kevés tisztázásra van már csak szükség. Reméljük, hogy nagyon jó megfogalmazást és jó jelentést tudunk majd készíteni. Köszönöm. Köszönöm. Danellis a szocialisták nevében kapja meg a szót. De Kun pedig legyen kedves, kapcsolja ki a mikrofonját. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen a jelentés tevő asszonynak ezt a kiváló munkát és együttműködést, ami lehetővé tette számunkra az, hogy kompromisszumos módosítókat dolgozzunk ki, mégpedig olyanokat, amelyeket mindannyian tudunk támogatni. Ez nagyon jó lehetőséget ad nekünk arra, hogy a bizottság felé határozott jelzést küldjünk arról, hogy milyen követeléseink vannak, arról, hogy minél előbb előre kell lépni, az egységes európai égboltot minél előbb végre kell hajtani, létre kell hozni. Nem fogom megismételni az előttem szólók által mondottakat. A kompromisszumos módosítók közül támogatjuk azokat, amelyek a bizottságot fel, hívják arra, hogy minden olyan országot, amely nem tartja be a határidőket, figyelmeztessen és a Cezár finanszírozását is fel kell gyorsítani, valamint alá kell húznunk, hogy a teljesítmények és a teljesítményi rendszer fontossága és ennek a végrehajtása milyen lényeges. Ne felejtsük el, hogy az Európai Egységes Égbolt egy nagyon radikális reformja az európai légi közlekedésnek, és ennek a jogszabálynak a hozzáadott értéke abban értéke elvész, hogyha minél gyorsabban nem valósítjuk meg a javaslatot. Az ALDE csoport névében Dibáke úr. Köszönöm. Egy árnyék jelentéstevő voltam. 2012, ugye tudják, hogy az egységes európai égbolt szempontjából kritikus év lesz, úgyhogy nagyon is üdvözöljük ezt a saját kezdeményezési véleményt. Foster asszony jó munkát végzett, mind a 21 kompromisszumos módosítót, valamint a többi módosítót támogatni tudjuk. Az előadó és az árnyék jelentéstevők egyetértettek abban, hogy erős üzenetet küldenek a tagállamoknak, hogy a funkcionális légtérblokkokat 2012 végéig ki kell teljesíteni, rövidebb, rövidebb repülési útvonalak, kevesebb késés, stb. nagyobb megtakarítás lesz a végeredmény. Voltak tagállamok, amelyek a terveikben nem követték az EU irányvonalat. A bizottság felé is erős üzenetet adunk, ezt sugározzuk, hogy, hogy lépjenek tovább, az EU-SES szabályozókkal összhangban kell lenni. Most egy párhuzamosan dolgozunk a, a reptéri csomagon, szeretnénk, hogyha mind a két cél teljesülhetne, tehát egyrészt a, a légtér, illetve a repülőtéri csomag megfelelően véget érhetnek. Köszönöm, Lichtenberger úr, tessék! Yes, thank you very much. Az, asszony, Köszönöm szépen, hallottam az elhangzottakat. Ja, tudok németül is beszélni, mondja a felszólaló. Um, igen, köszönöm szépen az információkat. E, tulajdonképpen egy központi pontról szeretnék beszélni, ami mindig is a pénz szokott lenni, most is ez lesz egyik módosítóban azt kérik, hogy európai pénzt adjanak a funkcionális légtérblokkok és egyéb feladatok megoldására. Hát az európai pénzekből nincs túl sok, nincs, ezért az a véleményem, hogyha nem sikerül a PPP-n belül tehát megfelelő igazságos osztozkodás, költségmegosztás útján ezt elintézni, és tényleg nagyon fontos lenne, hogy, hogyha a magánvállalkozásokat itt bevonnánk. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy ezzel egyet tudnánk érteni, és ebben az irányban nyújtottunk is be módosítókat. Tehát nagyon fontos, hogy e-, az igazságos költségvállalás, tehervállalással kapcsolatban legyenek világos szabályok, különben nem tudom elképzelni, illetve nem, nem fogjuk tudni megszavazni ezeket az európai pénzeket a finanszírozásra. Az utóbbi években úgy tűnik, hogy kiderült, hogy pontosan a légi forgalom területén a PPP nem működik megfelelően. Ezért az a véleményem, hogy mivel egy olyan ö, iparágról van szó, ahol nagyon sok nemzeti és hasonló érdek halmozódik egymásra, ö, ezért nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy a különböző nyereségek ne csak egy felé áramoljanak. Így, így nagyon fontos, hogy ne ne adjunk ne adjunk lehetőséget arra, hogy ez egyoldalú legyen. A tagállamok nem akarnak, nem tudnak megegyezni, és ezt pénzzel, egy, egy, egyedül pénzzel nem fogjuk tudni elérni, megfelelő követelményeket is fel. Köszönöm szépen, Bach úr! Köszönöm szépen. Én is megköszönöm a jelentéstevő asszonynak, Foster asszonynak, hogy ilyen jó jelentést készített. Köszönöm szépen, hogy a kompromisszumokat megtalálta, segíts. Ez egy olyan dosszié, amely szintén bebizonyítja, hogy a parlament bátor és hajlandó a tagállamokat, tagállamok ellen fellépni, és megakadályozni a, a munkahelyek elvesztését, és ösztönzi a, ösztönözni a foglalkoztatást. Valóban nyomást kell gyakorolnunk a nemzeti kormányokra annak érdekében, hogy az egységes európai étbolt megvalósuljon. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kastaletti úr a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek kellemes délután kívánok. Azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom, még egyszer hangsúlyozom, hogy már a legutóbb is elmondtuk, hogy Foster asszony jelentése eh, valóban kiváló munka, legyen egyértelmű, hogy ez, az, ez a jelentés valóban az egységes európai égbolt valóságos problémáit tárta fel. Az önök által benyújtott módosítókkal kapcsolatban vannak olyanok, amelyek elfogadhatók a számunkra. Ezeknek a, az indoklása az, hogy különféle e, e, minőségi szempontokat próbálnak jobbítani, Eh, a minőségre teszik a hangsúlyt, hiszen a minőség az végül is a biztonságot erősíti, eh, ezen felül pedig ugye javasolják, hogy jobb legyen a szolgáltatás, ezzel csökkenhetnek a késések. Eh, vannak módosítók, amelyek elsősorban a hibákkal, a fogyatékosságokkal foglalkoznak az egységes európai égbolt megvalósításával kapcsolatban megértjük, hogy a végrehajtás sürgető, a válság visszafogta a légiforgalom növekedését. Ez, az, ez egyébként lehetőséget teremt arra is, hogy az ITM rendszereket mod, mod, modernizáljuk. A bizottság szeretné emlékeztetni a tagállamokat arra, hogy vegyék tudomásul azt, hogy nekik is követ, kötelezettségeik vannak, és ezeket december végéig be kell tartaniuk. Ugyanezen időpontig, hogyha ez nem történik meg, akkor a bizottság esetleg lépéseket kezdeményez tagállamokkal szemben. A, a teljesítés kulcs adatai E, illetve a nemzeti tervekkel kapcsolatban emlékezhetnék arra, hogy tavaly júniusban e, készítettünk egy tanulmányt, ennek alapján a bizottság egy ajánlást fogalmazott meg, e, most pillanatnyilag a bizottság a tagállamoknak leveleket küld ki, hogy kérjük őket, hogy az átdolgozott nemzeti terveket foglalják el, ezek a nemzeti tervek globálisan valójában eh, megfelelnek az új átdolgozott standardeknek, azonban tudni kell, hogy vannak tagállamok, amelyek igen komoly erőfeszítéseket tettek, hogy az új eh, kötelezettségenek eleget tegyenek, mások azonban lemaradtak. Úgy gondoljuk, hogy a következő referenciai időszakban, amely 2015-től kezdődik, erre kell majd odafigyelni. Aztán a Cezár bevezetésével kapcsolatban elmondjuk, hogy ezt tudják, hogy egy nagyon fontos, eh, kiemelt eh, kezdeményezés az, egyes, az Európát összekötő eszköz kapcsán eh, megpróbáltuk összekötni az egységes európai légtér célkitűzéseit, a Cézár megvalósítása javára válik majd az S, a KKV-knek is, és a következő körben eh, mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy a szerzár célkitűzései tovább folytatódnak. A fel, felügyelő hatóságok továbbra is problémákat okoznak, mielőtt mielőtt tovább lépünk a e területen, az európai testületek szerepét kell tisztáznunk. Az EUMA területe ugyancsak egy fontos terület, fontos a szociális dimenzió, illetve a szociális dialógus hivatkozás történt a módosítókban, a kapacitással kapcsolatban is E, nyilván nem külső kapacitásokra építünk, azonban tudjuk, hogy e, e, szorosan kapcsolódik a légi kapacitás, a légi forgalomirányítás kapacitásaihoz. Itt mindenképpen körültekintően kell eljárnunk, mindenképpen úgy kell fejlesztenünk, hogy a légiforgalomirányítási rendszer figyelembe vegye a szűk keresztmetszeteket. E, tehát ezzel vége, véget ért az észrevételeim sora. Köszönjük a raportőnek a munkát, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jó munka. Köszönjük szépen, elnök. Köszönöm szépen, Foster asszony. Köszönöm szépen. E, csak röviden. Szerettem volna e, az AFET véleményére reagálni, Igazából a véleménynek a legnagyobb részét támogatjuk, de volt ebben, legalábbis én úgy éreztem, egy bekezdés, amelyet nem kéne támogatni. Igazából meg voltam döbbenve, hiszen évek óta beszélünk az egységes európai égboltról, és arról beszélünk, hogy legyen hatásvizsgálat. Hát miért nem tíz évvel ezelőtt gondoltam én? Ez igazából nem rakéta technológia, a dolgokat egyszerűen meg lehet oldani. És amikor elkezdtem olvasni, elnök úr, arra gondolna az ember, hogy minden vadászrepülőgépet fel kell szerelni, mindenféle szerkezettel nem így van, de ezt nem utólagos felszerelés formájában eh, képzeltük el, úgyhogy ezt a konkrét bekezdést, ezt ellenzem, ez hátrafelé tekinget, indokolatlannak tartom, ezt majd vegyék figyelembe a továbbiakban. Egyébként köszönet a kollégáknak a konstruktív észrevételékét, Lichtenberger asszonynak is igaza volt, a Cezárnak van finanszírozása egy bizonyos aspektusban, nyilván az iparákban az üzleti területeken számosan vannak, akik már kutatási tevékenységet folytatnak ezzel kapcsolatban, tehát nem minden pénz az adófizető filérjéből jön össze, nyilván azonban a hosszú távú előnyöket kell szem előtt tartanunk, az ipar, az ágazat, mindannyian előnyöket fognak ebből a fejlesztésből kovácsolni. Köszönöm a visszajelzést a bizottságnak. E, nyilván e, előre megyünk, közben ropognak a fegyvereink, e, odafigyelünk, hogy minden érintett fél nyitott fülekkel, odaadásra hallgassa a mondani valónkat. Szeretnénk egy kicsit felpiszkálni a vonakodó tagállamokat az egységes légtérblokkokkal kapcsolatos tevékenységben. Köszönjük az észrevételt! Köszönöm szépen, ön említette Foster asszony, holnap lesz a szavazás a Transportbizottságban, és szeptemberben a plenáris szavaz a jelentésről. A következő napi rendi pontunk szintén Foster asszony véleménye az Európai Műholdas Rádió Navigációs Rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről. Első olvasatban vagyunk, az ITRE a vezetőbizottság, de Jackie, megadom a szót. Most egy kicsit váltanom kell, megvan a szavazólistánk, az azért eh, már jó kezdet. Szeretnék köszönetet mondani először is azoknak a kollégáknak, akik eh, konstruktív módon részt vettek ebben a munkában, és módosítókat nyújtottak be. A legtöbb módosító indítvány ugyanis ilyen építő jellegű volt, de azért van egy-két ellenpélda is sajnos. Hogyha újra eltekintjük, hogy miért is foglalkoztunk ezzel a témával ebben a véleményben, ebben a jelentésben. Az volt a cél, hogy a GNSS folytatódjon, hogy a finanszírozás rendelkezésre álljon, és a többi feltétel, és ne legyen átfedés a közpénzek, hiszen kizárólag közpénzekről van szó, ezeket megfelelően költsük el, és minden érintett ügynökség és testület így járjon el, hiszen tudjuk, hogy nagyon komplikált infrastruktúra programról van szó melyek az előnyei a GNSS-nek. Ezek nyilvánvalóak, fantasztikus előnyei vannak, úgyhogy ezért folytatást érdemel ez a program. A magunk szempontjából a közlekedési rendszerhez való hozzájárulása ezeknek a programoknak. Ezeket egyébként már felvázoltam az első alkalommal, amikor szó volt erről a témáról közúti, vasúti és közlekedésben is. Ezek alapvető jelentőségűek, úgyhogy ezért fontos támogatni ezt a programot. Még a részletek további ismertetése nélkül szeretnék eloszlatni néhány félreértést. Ami a finanszírozást illeti, elhangzott, hogy közfinanszírozásról van szó, de azért ez sem olyan egyszerű, mert az egyik infrastruktúra projektről a másikra ugrálunk most, és azt látjuk, hogy bizonyos módosítók, amelyeket benyújtottak, ezek olyan finanszírozásról beszélnek, amelyek nem ezekből a forrásokból jönnek, hanem a Horizont 2020-ból, és itt különbséget kell tenni, hogy a módosítók valóban arról szóljanak, mint a jelentés. A szavazó listán tehát lesznek olyan tételek, amelyek ezzel kapcsolatosak, és küldtünk is értesítést a két érdekelt kollégának, hogy ne sértődjenek meg, hogyha nem támogatjuk a módosítójukat, ez amiatt van, hogy nem releváns forrásra hivatkoztak. Aztán voltak olyan kérdések, amelyek a az alvállalkozásokat és a közbeszerzéseket taglalták, de ezek általában eléggé egyszerűen megfogalmazott kitételek, nincs oka az alvállalkozás kizárásának, hogyha ez megfelelően van szabályozva. Összességében tehát, mint már említettem, átfogó vitát folytattunk a témáról néhány héttel ezelőtt, úgyhogy most át is adom a szót a kollégáknak, hallgassuk meg, hogy ők mit szeretnének elmondani, a szavazólista tervezete már rendelkezésre Köszönöm szépen Kún úr az EPP részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm Foster asszonynak a módosítók nagyon jó feldolgozását. Két nagyon jó átfogó kompromisszumos javaslatot készített, az EPP ezeket támogatja. Azt hiszem a legfontosabb módosító indítványok nagyon világosan épülnek fel. Az EPP számára ez szintén nagyon fontos és Márcsin Kievics kollégánk is nyújtott be egy módosítót, ahol egy fogalm, megfogalmazással nem értünk teljesen egyet, de megbeszéltük vele, hogy a GNSS-szel kapcsolatos jövőbeni tervek hogy nézenek ki, és hogy ez hogy harmonizáljon az azonos, az, a megfelelő cikkel, úgyhogy a 44-est vissza fogják vonni aztán Foster asszony is említette, hogy a finanszírozással kapcsolatban milyen gondolatok vannak. Az Európai Unió költségvetésén kívül a nemzeti kormányoknak is be kell ruházni ebbe, hogy a Galileo kiépüljön, és természetesen, és mi úgy gondoljuk, hogy természetes, meg kell világosan határozni, hogy ki mit finanszíroz ebben, hiszen a, amúgy is a közlekedési területen egészen különleges alkalmazási módszerek vannak, hiszen fontos a, a biztonság kérdése, aztán az útadók kérdése is felmerülhet, és egy csomó más olyan kérdés, ami miatt nagyon fontos, hogy a szabályokat nagyon világosan meghatározzuk. Itt beszéltünk az intelligens közlekedés irányító rendszerekről, a torlódás megaktályozó intézkedésekről, stb. Ez itt mind szerepel is itt a jelentésben, és ezek mind a társ finanszírozás felé mutatnak, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket költségvetés szempontjából nagyon világosan meghatározzuk, mi az, ami a, a tagállamok által kerül finanszírozásra, mi az, ami a Horizont 2020-as programon keresztül. Még egyszer köszönöm Foster asszonynak a kiváló munkát, és remélem, hogy nagyon jó munkát tudunk majd ezután is végezni. Thank you very much, Mr. El eh, Köszönöm szépen, Alkadrawi úr. You, chair. and thanks Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a munkáját. Boguslav Febraszki nincsen itt, de ő azt kérte, hogy a nevében is szóljak néhány szót a jelentésről. Általánosságban természetesen támogatjuk a véleményt, Boguszláv sajnálattal közölte, illetve vette tudomásul, hogy el, áthelyeződtek egy kicsit a hangsúlyok a végrehajtási szakaszra, és a közlekedés területén a pályázatoknak az aláírásával kapcsolatos kitételek megváltoztak a Horizont 2020-ból lesz ez finanszírozva, de tudjuk, hogy azzal mi a helyzet, eléggé bizonytalan a sorsa ennek a programnak. Nem igazán tudjuk még, hogy a 2020-as Horizont program költségvetése erre a célra fordítható-e majd. Ezt jóvá hagyják-e. Ugyanakkor az előadó álláspontját meg kellett vizsgálnunk, és Bogislav különböző szobeli be, módosítókat nyújtott be, hogy rugalmasabb legyen az álláspontunk, és a jelenlegi javaslat lehessen egyfajta kompromisszum, és kiegészítse a Horizont 2020-as program finanszírozási javaslatait a módosítók vizsgálata számunkra megfelel, de mint általánosságban elmondtam, támogatni tudjuk fővonalakban ezt a megközelítést. Köszönöm szépen, Benien úr. Igen, Klinks úr vizsgálta számunkra ezt a témát, de ő most sajnos nincs itt, úgyhogy én kell, hogy beszéljek erről. Ő egyetért az előadóval, hogy a jól működő európai műholdas navigációs rendszernek óriási előnyei lehetnek a vállalatok és az állampolgárok számára, illetve üdvözli azt az erőfeszítést, hogy növekedjen az átláthatóság minden folyamatban, illetve az elszámoltathatóság, és a bizottságnak jelentést kelljen tennie az Európai Parlament felé. Úgy gondolkodik, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a költségvetés szerv kezelésének megszervezésére, hogy ezek hatékonyabbak legyenek ezek a, az erőfeszítések, és hogy a privát befektetőket se zárjuk ki a finanszírozásból, hogyha részt szeretnének benne venni. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Um, Köszönöm szépen, nagyjából egészében E, kielégítőnek találom a jelentést, és a legtöbb kompromisszummal egyet is értünk. Mindenek előtt azt köszönöm, hogy az interoperabilitás szerepét kiemelték, hiszen ez nagyon nagy hiányosság volt az elmúlt években, és nem emeltük ki eléggé. Hogyha e, kicsit többet foglalkoztunk volna, problémákat spórolhattunk volna meg magunknak. E, egy probléma megmaradt azonban e, számomra a jelentésben, és ezt már korábban is elmondtam a másik kérdése kapcsolatban, mégpedig a finanszírozás, hogyha a hogyha pénzt adunk valamihez, akkor azt meg is kell nevezni, és nem lehet elrejteni a PPP köpenye alá. Nagyon fontos a, társ, a társfinanszírozás megfelelő meghatározása, nagyon jó projektek vannak, de azt nem engedhetjük meg, hogy a partnerségek során mindig csak egy valaki járjon jól. Thank you very much for the Köszönöm szépen a bizottság nevében Snitke úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm jelentéstevő asszonynak ezt a kiváló jelentést. A múltkor már lehetőségünk volt megemlíteni azt, hogy mennyire világosnak, jónak tartjuk a jelentést, és örülünk neki, hogy támogatja a programunkat. Érdekes volt a mai hozzászólásokat meghallgatni, úgy tűnik, hogy megfelelő konszenzus van a javaslatot támogatása mögött. Egy kérdést szeretnék csak megemlíteni. Foster asszony is említette a finanszírozás kérdését. Azt hiszem, elmerem mondani, hogy nyilván azt, azt senki nem vonja kétségbe, hogy a kérvények, támogató kérvények mennyire fontosak. Az egyetlen megoldandó kérdés még az, hogy ezeket a kérvényeket hogy kell majd hogy ezeket hogy kell finanszírozni majd a jogszabály által javaslatok, javasoltak szerint, vagy másféleképpen. A parlamentnek és a tanácsnak mi elkészítettünk egy költségvetési kalkulációt, ami csak az infrastruktúrára vonatkozik, és az alkalmazások ezeket ki fogják majd egészíteni. Úgyhogy nem csak ezért, illetve ezért is támogatjuk Foster asszony javaslatát, mely szerint a kutatás és fejlesztés finanszírozását a Horizon 2020-ból kell megoldani az általunk javasoltak helyett. Azt hiszem, hogy más nem is szeretnék most mondani. Nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, és Foster asszonynak nagyon köszönöm a kiváló jelentést. Thank you, Mrs. Foster. Köszönöm, Foster asszony. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, Miss. köszönöm a kollégáknak és a bizottságnak. Liberácki eh, kollega kedvéért nézzük meg a szavazólistát. Az az igazság, hogy minden szóban forgó módosító bekerült a szavazási listába. Én úgy érzem, hogy szép haladást értünk el, elnök úr, és a frakciók észrevételei szerintem megfelelő módon figyelembe lesznek véve holnap. Elnök, köszönöm szépen. Tehát holnap a szakbizottság szavazni fog. Az itre szeptember 6-ára számítunk, akkor lesz a szavazás, és remélhetőleg októberben a plenáris elé kerülhet ez az anyag. Így rendben is vagyunk, mondja az elnök. Következő témánk az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidő kiosztása. Ugiaszúr az előadója. Uram, megadom a szót. Grazie Presidente, rispetto alla... Elnök úr, köszönöm szépen. Ami a számukra kijelölt úti terv kérdését illeti, én úgy gondoltam, hogy a tervezetet, a jelentés tervezetet, amely egyébként közreadásra került, részben a szakbizottság tagjainak, részben az árnyék jelentéstevőknek. Tehát úgy gondoltam, hogy ezt beterjesztettem. Beterjesztem, voltak meghallgatások, voltak lehetőségek arra, hogy ütköztessünk nézeteket. Nem tudom konkrétan mennyi időm van. Ógiasz úr mindig nagyon-nagyon vonakodva mondom az előadóknak, hogy egy picit több idejük van. Hát nézze, hogyha majd úgy érzem, hogy túlságosan sokat beszél, akkor megpróbálom meg, leállítani, de egyébként egy picit előre szaladtunk, tehát van még időnk. Nos, a jelentésem lényegében követi azt a megközelítést, ami a bizottságnak a, az anyagában látható, különösen Kallasz úr, illetve a vonatkozó szolgálatok jelentéseiben. A lehető legrövidebbre akarom ezt fogni, tehát alapjában véve vannak ö, különleges ö, sajátosságai ennek az anyagnak először is. a bevezetés, a, méghozzá a másodlagos piac kialakítása az ilyen résidő kereskedelem vonatkozásában. Amint tudjuk, az Egyesült Királyság kivételével egyetlen tagállam se fogadta el ezt egy legitim hozzáállásnak, de szeretnénk, hogyha megvalósítható lenne a dolog. Tehát ezt a bizonyos másodlagos piacot legitimnek kéne elismernünk, és a légitársaságoknak ezekért a résidőkért e, fizetni kéne, ehhez garanciákra van szükség. Például a pártatlanságot is garantálni kell, a szabályozó testületek pártatlanságát. Az ilyen testületet ki kell nevezni, és feltétlenül szükséges, hogy a döntéseiket pártatlan módon részrehallás nélkül hozzák meg. E, az összes érintett légitársaság vonatkozásában. Ez egy nagyon komplex terület, és e, számos különféle kapcsolatrendszert tartalmaz, nyilván függ sok minden az adott reptér kapacitásától, valamint e, attól, hogy egy adott időpillanatban milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Alapjában véve ezekről a dolgokról beszélünk a rés idő kapcsán. E, van egy e, bekezdés, amelyben megkíséreltük körvonalazni a résidő természetét és meghatározását. Itt behoztuk, e, behoztunk egy olyan koncepciót, amelyel segít, talán, amely talán segít a résidők vagy a résidő fogalmának jobb megértésében, és körvonalazza azt, hogy ez a közjó érdekében történik. E, e, itt a szállított utasok száma, a tagállamok, a légitársaságok szempontjai egyaránt e, figyelembevételre kerültek. Annak érdekében, hogy a célt elérjük, még egyszer hangsúlyozom, hogy maximális függetlenséget kell megvalósítanunk azok számára, akik a résidőket koordinálják amint legutóbb is mondtuk, amikor együtt voltunk, ez a múlt heti árnyék előadók ülésén történt. Ez egy olyan kérdés, amely számos nüansznyi eltéréstől függ. Ez a, a ligi forgalmi ipar teljes egészére kiterjed megpróbáltuk ennél fogva, tehát az összes szóba jöhető főbb kérdést kezelni az anyagban. Vannak kapcsolatok a gócpontok, a habok, illetve a regionális lég, repterek között. Figyelembe vettük az Európai Unión belüli légitársaságokat is. Én magam is egyébként benyújtottam egy módosítót ez figyelembe veszi a bizottság javaslatát, és ennek alapján lehetőség volna arra, hogy a résidőt engedélyező testület e, esetleg e, megtagadja egy bizonyos résidőnek a kiadását, amennyiben ez kedvezőtlenül befolyásolná a távolabbi területeken levő repterek felé a, a, a kapcsolódó járatokat. E, ide tartozhatnának egyébként az interkontinentális kapcs, kapcsolódó járatok is, csatlakozási, csatlakozó járatok. E, vannak hagyományosan fontos destinációk, például USA-ban, Észak-Amerika, vagy, vagy például az Észak-Kelet-Ázsiai térség. 2030-ig úgy számolunk, hogy a légiforgalom megduplázódik, és a jelenlegi gócpontok, habok kapacitása egyszerűen nem lesz elég arra, hogy kezeljük ezt a megnövekedett mennyiséget. Életfontosságú tehát, hogy ezt az új piacot, ezt az új keresletet, ezt kezelni tudjuk. Nehéz lesz. Ugye ösztönből és a rendelkezésre álló kapacitások alapján az első lépés az lenne, hogy, hogy növeljük a habok számát, növeljük a gócpontok számát, de ez csak egy pont. A föld használata is egy fontos kérdés Európában, ahol a föld nagyon-nagyon kényes kérdés. Úgyhogy nem csak az optimális megoldást kell keresnünk, nem mindenkinek az igényeit tudjuk kielégíteni, hanem arra kell törekednünk, hogy a, a megoldásunk révén javítani lehessen a kapacitásokat a meglevő légiforgalmi rendszereken belül, továbbá újabb 60 ezer munkahelyet tudjunk teremteni. Biztos vagyok benne, hogy pláne a jelenlegi helyzetben ez a, ez a szám ez igen jelentős. Megpróbáltam korábban leírni a helyzetet. Tudjuk, hogy ellenállásba ütköztünk eddig is, na most ezen túlmenően. És természetesen az ellenállást ott tapasztalja. Az ellenállás azok részéről tapasztalhatók, akik a jelenlegi status quo-ból hasznot húznak. A légi társaságokról kell szót ejtenünk. A, a régi nemzeti légi társaságokra gondolok itt. Ők általában minden változtatásnak ellenére vannak, de hát ez, ez káros lenne az európai légiforgalom szempontjából, hogyha semmit nem változtatnánk. Hogyha az ismert okok miatt nem lépnénk, azt jelenteni, hogy Európa centrális helyzete megszűnne, hanem, és belépnénk a hanyatlás szakaszába. E szempontból mindenképpen számítunk az aktív és pozitív együttműködés minden árnyék jelentéstevő részéről, mindegyiktől e, nagyon jó anyagokat kaptam. A bizottság is nyitottan állt ehhez az együttműködéshez. Úgy gondoljuk, hogy szeptemberig jó anyagot tudunk beterjeszteni a bizottság elé. Fidánca úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó eddigi munkáját. Egy munkajelentésünk, egy munka dokumentumunk már van ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, és ez két témát vesz fel ebben, vet fel ebben a csomagban. Először is ott van a jelentés szövege. Ennek alapján különböző módosítókról tárgyalhatunk, de én úgy gondolom, hogy most egy ágazat sorsát próbáljuk megoldani, amelyet most sújt a válság és a recesszió és más tényezők is a vállalkozások nagyon nehéz időszakot élnek át a piacon. Egyfajta európai központosítottságot tapasztalunk itt, és a piac viszonylag telített, már ami az európai repülőtéri központokat illeti, és a következő években nyilván növekedés, serkentésre van szükség különböző szinten képzelhetünk el megoldásokat. Nem csak a résidőkről van most itt szó, hanem más szempontokról is. A kérdés az, hogy a célunk az-e, hogy a légterek kapacitás, a repülőterek kapacitását növeljük. Hogyha ez a cél, akkor ezt különböző módokon lehet elérni különböző beavatkozásokkal. Először is infrastruktúra beruházásokra van szükség, amelyek kompatibilisek az adott térség adottságaival, illetve az egységes égbolt program javítja az FAB-k működését, és olcsóbbá, hatékonyabbá teszi a légi irányítást. Különböző tényezők kapnak tehát egy szerepet, ezeket mind meg kell vizsgálnunk. Già troviamo oggi scritto nel suo eh, rapporto. Il... Meg kell vizsgálnunk, hogy mit eh, mondott az előadó, illetve mit írt le a jelentésében. A koordinátori ülésen már megállapodtunk a legfőbb kérdésekről, és úgy gondolom, hogy nem merültek fel túl nagy problémák a vitában. És az elmúlt hónapokban a kollégák véleményét is kikértem. Nem látom, hogy ez annyira sürgető kérdés volna, viszont a döntéshozók függetlenségének kérdése igen lényeges. Fel kell tárnunk, hogy a koordinátort kifizeti végső soron, és ki teszi lehetővé a munkája folytatását, ebben tisztán kell látnunk, ki fizet, miért és kinek. És úgy gondolom, hogy ez függetlenebbé teszi a koordinátorokat, illetve nagyobb hatáskört ad nekik, ez az első észrevételem, a második. A másodlagos piacra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy itt is nagyobb legyen az átláthatóság, ezt bizonyára mindenki támogatja. Azt is biztosítani kell, hogy a résidők kiosztása és lefoglalása ne csak pénzügyi alapon történjen, hanem résidőt résidőre is lehessen cserélni és mindez gazdaságosági szempontok vezéreljék. Ha megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk jobban meghatározni az átláthatóságot a másodlagos kereskedelemben, az nagyon hasznos volna abból a szempontból is, amit az imént kifejtettem, ami a jogi definíciót illeti, mármint a résidők jogi fogalom meghatározását hogyha meg akarjuk határozni, hogy a résidő mit is jelent, ezzel kapcsolatosan problémák merülnek fel. Hiszen nagyon fontos, hogy pontosan határozzuk meg ezt a fogalmat, különben félreértések történhetnek, és ezek még nehezíthetik a feladatunkat, ezért nagyon fontos a fogalom meghatározás, tehát hogy pontosan meghatározzuk, hogy mit is jelent a résidő Gondolom, hogy az árnyék előadók már megkezdték ezzel kapcsolatban a munkát, az egyeztetést, és van valami, ami még nem is szerepel ebben a jelentésben. A résidők kiosztása a fő téma, az úgynevezett use it or lose it, tehát a résidő felhasználásának vagy elvesztésének az alapelve. Én a meghallgatásokon jelen voltam, és a szakbizottságunk előadója nagyon hasznos felvetésekkel élt, sokan támogatták is, de a bizottság a pozitív aspektusokat próbálja felülírni a negatívumokkal, és ennek nyomán olyan szabályozást akar, amely eltér a többi nemzetközi szereplő szabályozásától mindezekről a tényezőkről folytattunk eszmecserét, és úgy gondoltuk, hogy nem jár túlságosan sok hátrányal a változás, és ezért hasznos, hogyha a változás mellett tesszük le a voksot. Ami a résidő sorozatot illeti, én ezzel kapcsolatosan a konzervatív álláspont mellett vagyok, valamennyi változásra talán szükség lehet, olyan szabályokat alkotandó, amelyek mindenkinek megengedik, hogy jobban ki tudja használni a saját résidőit, és egy minimális mértékben helyi szinten is kioszthatók ezek az időtartamok Szívesen egyeztetek ezekről a kérdésekről, de még egy dolgot el szeretnék mondani. A szankciók, illetve a foglalási díjak, résidő foglalási díjak kérdése. A bizottság felvetette, hogy ezeket a díjakat azok a társaságok fizessék meg, amelyek lefoglalnak egy-egy résidőt. Nem tudom, hogy ez nem kockázatos-e azoknak, akik sorozatban próbálják eh, foglalni a résidőket. Minden esetre a szankciókkal kell elkerülni a visszaéléseket. Következő felszólaló, köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak az előadónak a szövegért. Erről már volt alkalmunk az előkészítő üléseken egyeztetni. Nagyon kényes kérdés ez, ezt mindenki tudja. Fontos ez a, az utazóknak és a repülőtereket használó légitársaságoknak is, úgyhogy mindenképpen konszenzusra kell jutnunk. A fő cél, hogy reptéri kapacitások szabaduljanak fel, és az európai repülőterek versenyképesebbé váljanak ezáltal. E tekintetben konszenzus alakult ki. Alaposabban megvizsgálva a jelentést, egyetértek a legtöbb megállapításával, de azért van néhány olyan terület, ahol szerintem egy kis tiszolásra van még szükség. Például a másodlagos piac, másodlagos résidő piac, illetve a különböző időszakok definíciója és a koordinátorok szerepe. Ami az időszakokat illeti ezeknek a felhasználását vagy hasznosságát, úgy gondolom, hogy a fogalom meghatározások tekintetében tisztán kell látnunk a tagállamok dönthetnek úgy, hogy ők kezelik ezeket a résidőket, és a licitben legnagyobb árat ígérőnek adják el, anélkül, hogy torzulás állna elő a piacon, ami pedig a második piac, másodlagos piacot illeti. Ezzel kapcsolatosan azt kell mondanom, hogy a tagállamok bevételük legnagyobb részét infrastruktúra beruházásokra kell, hogy fordítsák. Erről már volt szó a másodlagos piac összefüggésében, hiszen itt jelentős bevétel képződik, és nagyon fontos, hogy ez a lepörő terek modernizálására, az infrastruktúra fejlesztésre és a versenyképesség fokozására forduljon. Ezért nagyon fontos, hogy a reptérkezelők ezt a bevételt ilyen módon kezeljék. Ehhez jó szabályozásra van szükség, hiszen enélkül tagállami költségvetési forrásokra van szükség, és az nem biztos, hogy ezeket reptéri beruházásokra fogják fordítani. hasznos volna néhány bekezdés foglalkozna az eh, különböző összeférhetetlenségekkel és egyéb vonatkozásokkal. Az előadók és az árnyék előadók egyeztetésein ezt a fajta egyensúlyt kellene kialakítanunk, illetve az európai koordinátorok szerepét meghatároznunk, az adatcsere érdekében, illetve az átláthatóság érdekében már ami a, az adat forgalmat illeti a legfontosabb európai repterek tekintetében. A 80-20-as szabályjal kapcsolatosan biztos mindenki egyetért azzal, hogy ez nagyon technikai kérdés, sok időbe telik, hogy ennyire belássuk magunkat a témába, és el tudjuk dönteni, hogy valóban itt beavatkozásra van-e szükség, és ezzel ki tudjuk zárni a további problémákat, hiszen mindez a, az utasok számára is problémákat vethet fel. Mint az előadó is elmondta, hogyha 18-20-ast vizsgáljuk, illetve azt, hogy ez milyen hatással lesz az európai piacra, illetve a világpiacra. Ezeket a vonatkozásokat is nyilván meg kell vizsgálni. Bizonyára lesznek meghallgatások is szeptemberben, és ez alapján pontosabb definíciót alkothatunk. Utolsó észrevételem a szankciók rendszerével kapcsolatos. Ennek a célja az, hogy a helytelen gyakorlatokat visszaszorítsa, hogy a résüdők kihasználtsága javuljon, illetve hogyha valaki lemond egy résidőről, akkor ezt időben tegye meg. Köszönöm elnök úr, köszönöm a kollégáknak a munkát, illetve az előadónak a felvetéseket. Úgy gondolom, hogy ez előremutató jelentés. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját Benien úr a liberálisok nevében. Yeah, I just, uh, actually... Csak um... Ógyiász úr által mondottakat szeretném egy kicsit részletesebben kidolgozni, illetve uh, említeni a regionális repülőterek kérdését a, nem csak a szigetek, illetve a legtávolabbi területeken található repület, repülőterek ütköznek majd ebbe a problémába, hanem minden repülőtér abban az esetben, hogyha a piacot túlságosan megnyitjuk. Na most én általában támogatom a piacnyitást, akkor tennék csak kivételt, amikor előrelátható potenciális kudarcokat tapasztalunk, és azt hiszem, hogy itt erről van szó, hiszen a csomóponttól csomópontig tartó út ugye 300-400 üléses repülőgépeken folyik, a távolabb eső repülőterekre pedig csak 100-120 fős repülők repülnek. Most a az ezzel kapcsolatos intézkedések úgy végez, végződhetnek, hogy azok gazda, gazdaságilag nem bizonyulnak majd okosnak, hiszen hogyha el, engedjük, hogy a piac elszabaduljon, és sokkal több csomóponton közötti repülést engedélyezzen, hiszen ott nagyobb az utasszám, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy a regionális repülőterek elszigetelődnek majd a csomópontoktól, és ez negatív hatást eredményez. Úgyhogy nagyon kell vigyáznunk arra, hogy hogyan véglegesítjük majd ennek a javaslatnak a szövegét, illetve hogy a résidőkiosztást hogyan határozzuk meg. A regionális repülőtereknek nagyon fontos, hogy megfelelő hozzáférés hozzáférése legyen a csomópontokhoz, különben el fogjuk őket kez, és az ott élő utasokat szigetelni az interkontinális útvonalaktól. Tehát az nagyon jó, hogyha Frankfurt és London között megfelelő az összeköttetés, de hogyha tovább nem tudnak, illetve nem tud, hogyha odáig nem tudnak eljutni a regionális repülőterekről, akkor ugye az nagy probléma. Nagyon fontos tehát, hogy ne engedjük, hogy elszabaduljon a piac, mert különben a távolabbi régiókból nem fognak tudni eljutni a kis repülőgépek a központi repülőterekre. Elnök Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Először is arról szeretnék szólni, amelyet már a az árnyékjelentéstevők találkozóján is felvetettünk. Mindig a növekedési rátákról, az extrém növekedési rátákról beszélünk, de amikor megtekintjük a gazdasági helyzetet, illetve a bevételeket és a fiatalok körében létező munkanélküliséget tekintjük, akkor úgy tűnik, hogy valószínűleg az, az alacsony költségű, tehát a fapados bevételek fognak majd emelkedni. Tehát nem szabad túlságosan magasra tenni ezeket az elvárásokat, és ez, ezekhez alakítani a stratégiáinkat. A regionális repülőterek, ahogy ön is mondta, kollégám, én azt hiszem, hogy a piacot tekintve az utóbbi években ez úgy alakult, hogy egy monopól struktúra, monopólium struktúra alakult ki Európában, és a regionális légitársaságok ott pontosan nagyon sokat kerestek, mivel az ő áraik rendkívül magas mértékben emelkednek. Az részidők kiosztása nagyon szelektív módon valósul meg, és valóban arról van szó, hogy a, a nagy légitársaságok közötti verseny sokkal intenzívebb, sokkal erősebb, és valószínű a, annyira azért nem, nem, nincs rossz helyzetük a regionális légitársaságoknak, illetve repülőtereknek, mint ahogy azt kollégám mondja. Amiről feltétlenül gondolkos, gondoskodnunk kell, az a függetlenség és az áttekintetőség, az átláthatóság. Ezt mindenképpen garantálnunk kell. Hogyha azt nézem, hogy milyen sok kísérlet történt arra, hogy bizonyos ö, ö, új ö, vállalkozásokhoz megteremtsük a kapcsolatokat, és hogy ez mennyire nem sikerült, akkor azt kell mondanom, hogy ez már is megmutatja, hogy nincs megfelelő átláthatóság, hogy nincsen megfelelő függetlenség az iparban, ebben az iparágban. Ezért úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb követeléseink, és ezeket az a koordinátor felé is ugyanígy meg kell követelnünk most a résidő foglalási díj ötletével kapcsolatban az Ilyeneket általában jó mechanizmusnak szoktam tartani piaci szempontból, de itt még azt is biztosítanunk kell, hogy semmiképpen ne legyen monopólium képződés lehetősége, ne lehessen visszaélni azzal, hogy esetleg szelektív rés, rés, résidő kiadás, elosztás és díjazás vagy díjszabás révén az új belépőket ki tudják zárni. Hogyha másodlagos kereskedelem piaca megvalósul, akkor itt is megfelelő követelményeket kell állítani, például a kibocsátással kapcsolatban, hiszen a forgalom ugyanúgy, ahogy a közúti forgalom kibocsátás szempontból nagyon fontos, és hát a légi közlekedés egyelőre nem nagyon követi az európai CO2 csökkentési célkitűzéseket, sőt mondhatnánk, hogy teljes mértékben figyelemben kívül hagyja azokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, ö, körül, a kö, ö, követelményekkel való kereskedelem bármiféle területen ö, ö, semmiképpen nem helyes. és hogyha valahol seg, lehetőség van arra, hogy a klímaváltozási szempontokat is behozzuk, akkor az pontosan itt van. De az egész kérdésben számomra az a központi elem, még egyszer, hogy megvalósuljon az átláthatóság és a függetlenség, a résidők kiosztás, illetve a koordinátor munkája során. Ez egyszerűen mindennek a, a legfontosabb eleme, mert hogyha ez nem valósul meg, akkor a piac nem fog működni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. És nagy köszönet a raportőrnek és köszönet azért is, amit a szemináriumok megszervezésével tett. <clears throat> A, ugye az árnyék tevők is egyetértenek abban, hogy micsoda komplikált területről van szó. Mindig olyan egyszerűnek tűnik, de valóságban nem erről van szó. Az összes eszmecsere során ugye, volt a e, évekkel ezelőtt, amikor a néppárt tagja voltam, akkor is viták sorozatán keresztül jutottunk el az eredményekhez, például a jogi meghatározáshoz. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jogi definíció megszülessen. A véleményem, hogy a szlot, a résidő az egy immateriális természetű jó hogy miért is döntöttünk, vagy a bizottság miért döntött arról, hogy megvizsgáljuk ezt a területet. Szerintem a koordinátor az ilyen részítők esetén feltétlenül független, lehetővé kell tenni, hogy megfelelően teljesítsék a feladatokat, ezt a gondolatot jobban meg kell vizsgálni. Tehát úgy érzem, hogy a túlnyomó többség egyetért a premisszákkal, hogy milyen alapon kell vizsgálni ezt a rendelt tervezetet. Egyetértek a raportőrrel, most néhány részletre térnék ki. Szükség van egyfajta hálózati repülőtér szemléletre. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, azonban ezt mindenképpen tartsuk szem előtt Szerintem a repterek ne legyenek a résidő tulajdonosai. Miért is? Ebből következik a másodlagos kereskedelem területe. Igen, valóban az én hazámban van ez a fajta kereskedés. A 99-et szabadon 99%-a szabadon kereskednek, és a fennmaradó 1%-nál van ö, szabály. Ö, a, úgy gondolom, hogy a befolyó jövedelmet nem szabad a kormány felé irányítani, mert akkor abból az életben nem lesz infrastruktúrális fejlesztés. viszont arra is oda kell figyelnünk, hogyha változtatunk, akkor nehogy valahol a szürke zónába érkezzünk, ami nem áttekinthető. Tehát kialakul a résidő piac, végül is számos nagyon technikai jellegű megfontolás van. Először minden egyszerűnek tűnik. Mm. Szerintem, hogyha a tagállamok valamilyen oknál fogva nem akarnak ebbe beszállni, ne legyen kötelező a számukra. Hmm. A 80-20, ez a bizonyos kapacitás kérdés szerintem e, e, a bizottság ezt nem teljesen jól látja, különféle szerződések és döntések születnek, Ezeket szerintem jó okkal hozták létre. Na most, hogyha valami nem romlik el, akkor nincs értelme újra megjavítgatni, meg kell vizsgálnunk. Bizonyos repterek esetén a helyi szabályozást, de úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben egyetértés van, és a koordinátor még egyszer legyen teljesen független. A konnektivitás Mindenképpen fontos, hogy a, az interkontinentális útvonalakon minden egyes résidőt fel kell használni. Vannak azonban olyan járatok, amelyek a perifériákról, ezek az úgynevezett ráhordó járatok viszik be az utasokat a csomópontokba. Szerintünk Szerintem az interkontinentális járatokra alapozni igazából nem lenne jó modell. Tisztességes megállapodásra kell törekednünk. Itt még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Számos módosítót támogatni fogunk, amit a raportőr teljes, amit a raportőr nyújtott be. Köszönöm a figyelmet, köszönöm az előadónak, köszönöm elő, elnök úr, Rike úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok az előadónak, kiváló munkát végzett. Van egy dolog azonban, amit egy kicsit problematikusnak tartok. kicsi meglepett az a körülmény, hogy a résidő kiosztás tekintetében az elsődleges és a másodlagos piacokról van szó olyan feltételek között, amelyek egymáshoz igazán nem kapcsolódnak. Nem tudom, hogy ez hasonló-e a pénzügyi termékekhez, vagy a használt autók piacához, de ezen a területen a résidő kiosztása tekintetében a szabályozó részéről az elsődleges piacon. Ezzel kapcsolatosan sokan megemlítették a környezetvédelmi szempontokat és egyéb vonatkozásokat, és a közérdeket is. Erről is beszél a jelentés. Aztán ott van a második, másodlagos piac, amely lényegében pénzügyi piac, illetve pénzügyi tranzakciókon alapuló piac, ezért ezzel kapcsolatosan kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez vajon kiegyensúlyozott lesz-e, ha figyelembe veszük a közlekedés optimalizálásának szükségességét, ezt valóban meg lehet -e tenni, és valóban egyensúly jöhet-e létre a nagy nemzetközi érdekcsoportok között akár piaci torzulásokhoz is vezethet mindez. Nem tudom, ezek kérdések, amelyek felmerülnek bennem, és engem egy kicsit meglep, hogy egy elsődleges piacot egyféleképpen próbálunk szabályozni, a másodlagos piacot pedig más módon szabályozzuk. Aztán a második nagy kérdés a fejemben ez a bizottsághoz kapcsolódik. Arról, hogy további résidőket vezetnének be, akkor már beszélhetünk harmadik, negyedik piacról is, és átláthatatlan rendszer alakulhat ki a jövőben. És csak a legnagyobb légitársaságok érvényesülhetnek ezeken a piacokon. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr, mint már elhangzott, és ahogyan én is elmondtam, amikor felszólaltam a repülőtéri csomaggal kapcsolatosan, nagy kérdés, hogy miért kell átalakítanunk a résidőkiasztás szabályait. Az iparágnak így is nagyon nehéz döntésekkel kell szembenéznie, különösen ami a foglalkoztatást illeti, úgyhogy üdvözlöm a bizottság javaslatát, és néhány dologra én is szeretnék reagálni, úgy, mint például a bejövő járatok státuszára. Sokan beszéltek a másodlagos piac jelentőségéről. Nekem nagy várakozásaim vannak. Ezzel kapcsolatosan. Tehát van néhány kérdésem is a másodlagos piacsal összefüggésben. Ez kapcsolódik-e ahhoz a követelményhez, hogy résidő kiosztás esetében milyen feltételeket alkalmazunk, például a torlódások esetén. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát a másodlagos piac nem oldja meg. Bizonyos repülőtereken ez már működik, gyakorlatilag így csak legalizálnánk, és a jogbizonytalanságot szüntetnénk meg. Nem tudom, hogy ez hasznos-e. Középtávon a légitársaságoknak Továbbra is fenn kell tartaniuk a regionális járatokat is, amelyek nem túlzottan nyereségesek, és ez csábítást jelenthet számukra, hogy eladják a résidőket. Figyelembe kell venni az állami támogatásokat, illetve a résidők cseréje tekintetében a piaci feltételek torzulását. Olyan piacra van szükség, ahol kiegyensúlyozottak a szabályok, mindenki számára ugyanúgy érvényesülnek, és a versenyfeltételek is azonosak. A másodlagos piac pedig bizonyos tagállamoknak jobban kedvez, mint másoknak, és ez ellentmond az egységes európai reptér kialakításának. A bizottsági javaslat a résidők használatára is vonatkozik, és itt jön az igazi turbulencia. A bizottság nem csak szigorítja a szabályokat, hanem megpróbál új életet lehenni ebbe a piacba, Nyilván a bizottság véleményét is ki kell majd eh, kérnünk. A bizottsági javaslatot eh, csomagként kell tekinteni, és így kell erről tárgyalni, és figyelembe kell vennünk azokat a rendelkezéseket, amelyeket eh, az, a légiközlekedési ágazat egészére nézve érvényesítenek majd. Támogatnunk kell az egységeségbolt kezdeményezést, de ne markoljunk túl sokat egyszerre, 85%-os kihasználtságról beszélünk, és ez egy kicsit túlzás. Kis egyensúlyra van szükség, és úgy gondolom, hogy a bizottsági záró jelentés majd ebben a szellemben nyilvánul meg. Támogatom azt is, hogy legyen egyfajta letétfizetés, vagyis letétet kelljen fizetni a résidők használatára, én inkább a szak- szankciók mellett vagyok a kihasználatlan résidők tekintetében, és nem támogatom azt a bizottsági javaslatot, amely egy új elsőbségi rendszert határoz meg a repülőtérek között. Köszönöm szépen, Lászkó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában véve egyetértünk abban, hogy a légiközlekedés a jövőben intenzívebbé fog válni az átlagos légitársaságok, illetve a fapados légitársaságok területén is, és meg kell valahogy, meg, meg kell találnunk a megoldást annak érdekében, hogy ne omoljon össze teljesen ez a rendszer. Úgy gondoljuk, hogy a javaslat sokkal több problémát generál, mint amennyi megoldást kínál. Tehát figyelemmel kell eh, lennünk az arra, arra vonatkozóan, hogy hogy tudjuk módosítani a javaslatot. A résidő kiosztással kapcsolatban Krisztin Döveira kollégám és más is elmondta, hogy nem egészen jó ez a javaslat, hiszen versenytorzulást fog e- eredményezni az európai légitársaságok és a harmadik országbeli légitársaságok között, amelyek állami támogatásokban is részesülnek. Nagyon fontos, hogy tovább ne gyengítsük már a légi forgalmi, légiközlekedési szektorunkat, hanem ellenkezőleg olyan javításokat eszközöljünk, amely elősegíti azt, hogy nőhessen a biztonság. Nagyon tragikus helyzet fog elá, előállni, hogyha 2000 30 ig nem oldjuk meg ezeket a problémákat. Amikor a résidő felhasználásra ö, tekintünk, akkor úgy tűnik nekem legalábbis, hogy túlságosan szigorúak az új javaslatok, és annak a kockázata fennáll, hogy azok a légitársaságok, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek, és nem adják vissza a résidejüket, hanem tovább repülnek félig telt repülőgéppel, ez csak költség emelkedéseket eredményez majd, és senki érdekét nem szolgálja. Egyetértünk abban, hogy a repülőterek kapacitását optimalizálni kell, de ezt olyan módon kell megtennünk, hogy mindenki egyetért a módszerben, és olyan módon, hogy a légiforgalmi, légiközlekedés szektoron belül, amely már amúgy is problémás, ne keltsen több problémát. Köszönöm, Kammer úr, a következő hozzászóló. Igen, Viké úr, tényleg valóban így van, megmagyarázta, hogy miért van szükség két piacra, de hát a, költség, a közlekedés területén belül nincs is egyáltalán semmiféle piac, hanem egy tervgazdaság van, amely jól működik, és nagyon magas adók, adók alá van vetve, és az el, előző években olyanokat hallottunk, hogy 13 milliárdot adunk mindig ki üzemanyagra, és ez, egy, ez a légitársaságok, illetve a légiközlekedés területén hatalmas robbanást eredményezett, és a társaságok most az elej, a döntés elé kerültek, hogy inkább kevesebb utas szállítunk és többet keresünk, vagy több utast akarunk szállítani és csökkentjük az árainkat. Tulajdonképpen ez a kérdés, és ugye például a, a vasúti közlekedés területén így ilyen kérdések nincsenek, hiszen a vonatközlekedésnek mindenféle út, költséget meg kell fizetni, és ö, ott nincs más választás, és ezért van az, hogy nagyon sokan ö, közlekedés helyett a légi közlekedést ö, választják. És ezért nagyon fontos, hogy végre foglalkozzunk a résidők helyzetével, hiszen ö, a rengeteg beruházás semmiféle eredményt nem hozott, csak a tömeg, illetve a torlódást súlyosbította. A közúti közlekedésben meg tudtuk ezt tenni, de van egy sor olyan példa, van egy sor olyan terület, ahol a megfelelő költségeket a megfelelő helyekre irányítják. Az a kérdés, hogy a múlt hibáit most meg akarjuk-e imel, ismételni. A, most hadd mondjak egy példát. Például én Berlinbe 6 euróért tudtam eljutni, Rómából, és méghozzá nem is, nem is különösen keresgéltem alacsony árat. Na most, hogyha busszát teszem meg ugyanezt az utat, akkor az tízszer ennyibe kerül. Úgyhogy tényleg nevetséges, ami itt folyik, nevetséges, ami ebben az iparágban folyik, és ugyanúgy, hogy az ingatlan buborék is kipukkat, ugyanúgy majd ebben az ágazatban is teljes mértékben össze fog omlani a működés, a gazdaság a német CDU liberális kormány egy olyan légiforgalmi adót vezetett be, amit senki nem várt, de nagyon örülünk neki, hogy ez végre megtörtént, mert ez egy olyan, ez, az, azok, azok az összegek, amelyek a légiközlekedésbe folytak korábban, azok, azoknak a mennyisége nagyban csökken, és sok légitársaság tönkre is ment, de ez nem baj, mert végül is az a lényeg, hogy egy egészséges piac alakuljon ki, és hogy a megmaradó piacon megmaradó társaságok jól működjenek. Nem folytathatjuk így tovább a munkánkat, mert hogyha hagyjuk, hogy így működjön tovább a, az ágazat, akkor az a környezet tönkretételével együtt a gyermekeink jövőjét is tönkreteszi. Egyszerűen az a legfontosabb, hogy ha, ne legyen se elsőleges, se másodlagos piac, hanem hagyjuk a piacot működni úgy, ahogy akar, és hogyha a repülőtereket nyomás alá helyezzük, akkor ez sikerülni is fog. Köszönöm, Jens úr! Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Amikor a vita elejét hallottam, úgy éreztem, hogy egy bizonyos irányba megyünk. Aztán a többi felszólalót halván hallottam, hogy Jacqueline Fosterrel értenek egyet, aki azt mondta, hogy ez tulajdonképpen újabb bonyodalmakat okoz. Úgy gondoltuk, hogy a Technogress kérdése az valamiféle technikai kérdés volt, azonban úgy tűnik, hogy különféle tagállamokban különféle hozzáállások tapasztalhatók. A múlt héten az első tervezet alapján úgy látok, hogy egy nagyon komoly kérdésről van szó. Azonban a lényegre kell összpontosítanunk. Vannak nézetek, amelynek alapján Krisztin és Fasztod asszony e, valójában e, valójában azt látjuk, hogy ez a e, megoldás nem a növekedést akadályozza, hanem új piacokat teremt. Úgy gondolom, hogy a raportőr és a bizottság egy olyan dokumentummal hozakodtak elő, amelyek tulajdonképpen a kitűzött célokat próbálja megvalósítani. Azaz például az utasok juthassanak hozzá a másodlagos piacokhoz. Én például ugye egy olyan országból jövök, ahol egy nagyon közismert cég működik, a Ryanair, de egyébként ugyan ilyen alapon lehetőséget kell adni a Lufthansa-nak és egyéb légitársaságoknak is arra, hogy lefaragják a költségeiket. Eh, a végső eh, cél, hogy a fogyasztó számára eh, legyenek előnyök. A második dolog, ami fontos, az az eljárás. Átláthatóságra van szükség. Ez pillanatnyilag hiányzik, és a javaslatnak éppen ez a célja. A légiforgalom ellenőrzési rendszeren belül kellene a szabályozást elindítani. Úgy érzem, és teljesen egyet értek azzal, hogy a jelenlegi légitársaságok ugye ott csücsülnek a már meglevő rés időiken. Hogyha valaki be akar lépni a piacra, fel akarná használni ezeket a résidőket, akkor nagyon nehéz dolga van. Tehát az infrastruktúrát nem hatékony módon használják ki, ez nem jó. Én úgy érzem, hogy ez a jelentés helyes irányban tapogatózik. Nem tudom, hogy a regionális légi kikötőkkel kapcsolatban most mi lesz a végeredmény, de azt is el kell mondanunk, hogy a regionális légi, a regionális repterek nagyon sokszor nagyon sikeresek Eh, ezek fontosak azért is, mert biztosítják a saját régióéknak a gazdasági túlélését. Végül is pedig arról van szó, hogy piacgazdaságban élünk, és a piacgazdaság az a piaci versenyről szól. Ez pedig a kereskedelem szíve, szíve lelke. Köszönöm. Köszönöm, Higgins úr. Meissner asszony. Dieses Dossier Köszönöm szépen, elnök úr. Rögtön az elejétől úgy gondoltam, hogy ez a résidő kiosztásról szóló jelentés lesz a legnehezebb része a csomagnak. A zajszempontok, illetve a földi kiszolgálás szempontjai sokkal kevesebb kérdést vetnek fel, mint a résidő kiosztás. Ez a legvitatottabb kérdés, és természetesen Piacgazdaságban élünk, nem csak a légiközlekedésre igaz ez, hanem más területekre is. Ugyasz úr nagyon jó munkát végzett, úgy gondolom. A résidőkiosztás tekintetében figyelembe kell venni, hogy arról beszélünk, hogy optimális legyen a hatékonysága a repülőterek működésének, és minél nagyobb befogadó kapacitásuk legyen. Jelenleg 85%-nál tartanak, és meg kell vizsgálnunk a munkaerőpiaci vonatkozásokat is. Általánosságban szólva a légiközlekedés forgalma növekszik, ez már elhangzott korábban. Lichtenberger asszony vagy Kramer úr beszélt erről, már nem is emlékszem pontosan, hogy ki. De valóban arról van szó, hogy én is úgy gondolom, hogy a jövőben növekedni fog a forgalom, ez szükségszerű. A nagy kérdés csak az, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat Európában, vajon kimaradunk-e az egyenletből Európában, És itt demográfiai kérdéseket is figyelembe kell vennünk, hogyha gondolunk gyermekeinkre vagy az unokáinkra Európában, ki kell vennünk a részünket a nemzetközi piac működéséből. Nem érhetünk el minden célállomást vonattal, nyilván figyelembe kell vennünk a közlekedést is. Emlékszünk az izlandi vulkánok kitörésére, a BMW például a hamu felhők miatt nem tudott hatékonyan működni, mivel a beszerzéseiknek egy részét repülővel teljesítették, és így nem tudtak alkatrészeket számít, szállítani Németországba. Az állami támogatásokról még nem volt, nem esett sok szó, ezt is meg kell vizsgálni, hogy ezt hogy lehet úgy megoldani, hogy az egész kérdéskör összezavarodjon. Mindiverák asszony is elmondta, az európai légitársaságoknak más térségek légitársaságaival kell versenyezniük, és ők teljesen más körülmények között működnek. Nem támogathatjuk a légitársaságainkat ugyanolyan mértékben, mint például az arab országok, mint például az arab emirátusok, erre nincs is szándékunk, de mégis velük kell versenyeznünk, és ennek vannak következményei. Sok tényezőt kell figyelembe vennünk a reptéri csomagban, különösen a résidő kiosztás tekintetében. Szeretnénk, hogyha minél több légitársaság lehetőséget kapna, de mivel növekszik a forgalom, ezért nagyon méltányos megoldásra van szükség ebben az összetett kérdésben. Köszönöm szépen. Egy percben adom meg a szót Michaelnak. Csak egyetlen dolgot szeretnék beszél, mondani a munkaerőpiaci vonatkozásokról. 1994 óta a német vasúti társaságnál megfeleződött a munkavállalók száma 500 ezerről 250 ezerre, a frankfurti repülőtéren is lecsökkent a munkavállalók száma. Figyelembe kell vennünk tehát más területeket is, ahol veszélyben vannak a munkahelyek. Köszönöm szépen, köszönöm Michael, és mielőtt megadnám a bizottságnak a szót, elmondanám, hogy nagyon örülök, hogy Mihály Kramer megvédte a piacgazdaságot. Nem arról beszéltem, hogy mellette vagyok, vagy ellene, csak azt mondtam, hogy nagyon eltér a primér piac a másodlagos vagy a szekundér piactól. Mm, bizottság. Köszönöm, Riké úr, hölgyeim és uraim, a bizottság nevében először is köszönetet mondok az előadónak a munkáért, és azért, hogy milyen hangsúlyt helyeztek arra, hogy szükség van a résidő koordinátorok maximális függetlenségére, hogyha a szekundér kereskedelemről beszélünk. Itt ugyancsak köszönöm az előadónak, hogy nem támadta meg azt a szükséget, amely szerint ugye nagyobb fegyelemre van szükség a nagyobb légitársaságok használják a nagyobb légi kapacitásokat, szükség van a rugalmasságra, tudjuk, hogy a reptéri kapacitások telítettek már, különösen csúcsidőben nagyon fontos, hogy kollektív módon gondoskodjunk arról, hogy a légitársaságok a legjobban használják ki a kapacitásokat. Nagyon fontos ez azért is, mert eh, a bizottság szerezni, szeretné eh, növelni a részidő kihasználás mértékét 85%-ra. Eh, nyilván a téli és nyári résidő kihasználtság más és más. Egy olyan rendszert szeretnénk bevezetni, amely meg, megelőzi azt, hogy a résidőt később adják vissza, tehát hogy bizonyos légitársaságok ráüljenek a, a résidőkre. Tulajdonképpen ez valójában a, a reptéri forgalomtervezésnek az egyik alapépítő köve. És ez jó érdekében kell ezt megtennünk a légitársaságok miért adnak és vesznek résidőket. Az az elképzelés lényege, hogy kapjanak a légitársaságok ösztönzést ehhez, hogy más cégek is eh, fel tudják használni a rendelkezésre álló eh, résidőket még hozzá hatékony módon, annak érdekében, hogy eleget tegyenek a keresletnek, a keresletet pedig az utazó közönség szokta meghatározni. A bizottságban úgy látjuk, hogy a másodlagos kereskedelem több utas szempont, számára teszi lehetővé az év, év során az utazást. 14 millió utasról beszélünk évente a becslések szerint. Ugye ennyien tudnak utazni, hogyha bevezetjük az Európai Unión belül a másodlagos résidőket. Van számos módosító, amely esetleg támadja a másodlagos résidőkereskedelem, mint eszköz hatékonyságának. Ez jövedelmet generálhatna a reptelek számára, azonban elriaszthatja a légitársaságokat attól, hogy eladják a résidőikat mi mindenképpen szeretnénk előmozdítani a résidők adásvételének lehetőségét. A a, be, a, a bevételeket azonban elsődlegesen a, a repterek számára kell e, fenntartani. Amikor pedig a pénzáramokról beszélünk, akkor ez mindenképpen átláthatóságra van szükség. Az előadónak ezt a szándékát teljes mértékben támogatjuk. azonban úgy gondoljuk, hogy az egyéni, tehát légitársaságtól légitársaságig irányuló tranzakciókat nem szabad nyilvánossá tenni. Tehát a, a egyedi résidő tranzakciók specifikus adatait nem kellene közzétenni. A nem koordinált repterek megközelítése ugyancsak problematikus, és ez ugye elvezet a regionális repterekhez. A résidők másodlagos kereskedelme. Lehet, hogy új útvonalakat nyitna meg. És ugye jelenleg is vannak olyan légitársaságok, amelyek szeretnének új útvonalakon szolgáltatni, azonban a rendelkezésre álló résidő hiánya miatt ezt nem tudják megtenni. A jelenlegi rendszer a tervezetben is, illetve a egységes légiforgalmi rendeletre vonatkozó tervezet szerint is. Ugye, vannak olyan szabályok, amelyeket felhasználhatnak majd a légitársaságok, különösen azok, akik új belépők a piacra. Az új piaci belépő olyan cég legyen, amelyek naponta négy járatpárt, illetve négy résidőt alkalmaznak. A rendelkezésre álló poolból lehet, lehetne hozzájutni a résidőkhöz. Úgyhogy itt 5-10 százalékra emelkedik a felhasználható résidő aránya mindenképpen a lehető legjobb feltételeket kell biztosítanunk olyan járatoknál, ahol a regionális szolgáltatásokat nyújtják. Még valami, amit számos parlamenti képviselő szóvá tett, hogy a harmadik cégek számára hogyan zajlanak a kifizetések, úgy gondolták, hogy talán könnyebb lesz résidőt vásárolni az EU reptereik, repterein. Ugyanakkor a kevésbé éber cégek ezt nem tudják majd megfelelően megvalósítani. A a tagállamoknál, amikor letárgyalják a forgalmi közlekedési jogokat, akkor egyéb légi közlekedési szerződésekre is figyelemmel kell lenni. Nézetem szerint e, ez a kérdés ilyen összefüggésben vizsgálandó. Köszönöm a figyelmet. Eh bien, la parole pour la conclusion à notre rapporteur, M. Köszönöm szépen, Úgyász úrnak adom át a szót, hogy zárja le a napi rendi pontot. Grazie, Presidente. Io credo che... Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a dolgok, amiket itt megemlítettek, a hozzászóló kollégáim, illetve az árnyék jelentéstevők, nagyon jó képet alkottak az egész helyzetről. Tehát nem arról van itt szó, hogy egyszerűen stopperórával a kezünkben fölosztjuk a kifutópályát olyan időszakokra, ahol a repülők leszállhatnak, illetve felszállhatnak. Itt nagyon sok más szempont is figyelembe vendő az egész légi közlekedésen, illetve légiforgalmon belül. De nem is csak a légiforgalomról van szó. Meissner asszony és Krámer úr is elmondta, hogy tulajdonképpen mindenfajta közlekedésre leképezhető ez a kérdés. Tehát műszakilag és politikailag is egyaránt nagyon bonyolult kérdésről van szó. Már csak ezért is nagyon fontos, hogy mi a parlament szakbizottságaként hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéshez. Úgy gondolom, hogy óvatosan, okosan, de határozottan kell kezelnünk ezt a kérdést, nem szabad ideologizálni. Az a fontos, hogy tovább lépjünk a jelenlegi helyzethez képest, és átgondoljuk, hogy milyen különböző érdekekről van itt szó, fogadjuk el, hogy a piacon jelenleg válság van, hogy nem nem tudunk a ö, szektornak további forrásokat szerezni, tehát ö, gyakorlatilag a légitársaságok helyzete ennél rosszabb már nem lehet. Sajnos nem kövér, hanem szűk esztendőket élünk meg. Tehát ebből kell kiindulnunk. Nagyon, nagy, nagyon nehéz a helyzet, de lehet, hogy ezek a nehézségek a jövőben még rosszabbak lesznek, hiszen megjelenhetnek további problémák azért, mert például olyan bírósági ítéletek születnek, amelyek a kapacitásokat tovább korlátozzák, és így az a helyzet áll elő, hogy a leszálló pálya kapacitása még korlátozott lesz, korlátozottabb lesz. Tulajdonképpen voltak már olyan ítéletek, amelyek erre vonatkoztak, és ez a kapacitások további romlásához vezetett. Azon kívül olyan területről van szó, mely nagyon érzékeny, hiszen a repülőtéri szolgáltatásokról beszélvén az Európai Unió általános szolgáltatási helyzete is terítékre kerül, és hát ugye tulajdonképpen azt tudjuk, hogy itt nincsen közbeszerzés, itt itt nem közjavak adásvételéről van szó. És eb- ezzel kapcsolatban azt is hadd mondjam el, a fölmerültek ilyen aggályok, hogy hogy definiáljuk a résidőt. Hát mindannyian közre kell itt működnünk, hiszen ha jogi meghatározást keresünk, akkor nagyon-nagyon alaposan meg kell mérnünk patika mérlege minden egyes szót, minden egyes szó közt és vesszőt. Itt nem arról van szó, hogy egyetlen egy tulajdonos van, ez nem közjó, de ennek ellenére közérdek övezi ennek a területnek a megoldásait és érdekeit. Különböző érdekek léteznek ezen a piacon, és ezeket, ezeknek, ezeket mind figyelembe kell venni. Ezért fontos a jogalkotás során is, hogy ezt ne felejtjük el. Aztán a stabilitás ugye probléma a piacon, a fapados légitársaságok részéről nagyon nagy a nyomás, és ezek pontosan a periferikus reptereket frekventálják, a többi légitársaság pedig a központi repülőtereket használja inkább, de a jövőben ez könnyen megváltoztat, megváltozhat nem biztos, hogy néhány év elteltével a nagy légitársaságok ugyanazokon a repülőtereken fognak működni, mint most. Hogyha, kiad, hogyha megnézzünk egy más kérdést, amelyet szintén többen is felvetették, és amelynek átgondolása nagyon fontos, az az, hogy hogy néz ki a piacok fejlődése a többi kontinensen. Ha ezt nézzük, azt látjuk, hogy romlás következett be. Korábban Észak-Amerika volt a legnagyobb piac, azután következett Európa. és akkor az észak-amerikai repülőterek és a mi repülőtereink voltak a legfontosabbak, ezek voltak a legjobbak, de most már Ázsia és a csendes óceáni térség lassan leelőz minket. Úgy, és ez a fejlődés egyre inkább kézzelfogható, egyre inkább látható. Például Pekingben 2010-ben Peking volt Atlanta után 2010-ben a legnagyobb forgalmú repülőtér. Az európai repülőterek szerepe egyre csökken, csak egy repülőtér van Európában, amely a világ legnagy, 25 legnagyobb repülőterei közé tartozik. Tehát rendkívül sok a mozgás, rendkívül sok a változás, ezért kell nagyon sürgősen megoldásokat találnunk. Köszönöm minden hozzám szólónak a megjegyzéseket, nagyon fontos megjegyzések születtek, és hogy Fitanza úr is mondta, valóban sokféle területen kell tevékenykednünk, javítani kell a kapacitásunkat, de most jelenleg végre van egy olyan lehetőségünk, amely ezen a konkrét területen ad nekünk valamiféle mozgásteret, cselekvési lehetőséget. Nem lehet új struktúrákat elkezdeni most építgetni, először a finanszírozást kell megbeszélni. Európán belül jobb összekapcsolódásokat kell teremteni, de a források nem fognak egy-két éven belül az égből potyogni, amikor ilyen rossz gazdasági helyzetben vagyunk. Nem valószínű, hogy arra felé fog el, elmozdulni a fejlődés. És tulajdonképpen Szászoli úrnak is azt válaszolnám, hogy valóban nagyon nehéz ezeket a dolgokat definiálni, nagyon nehéz, de szükséges, hogy ezt megtegyük, és szükséges, hogy nagyon óvatosan bánjunk a nyelvi nüanszokkal. Nagyon fontos, hogy az angol száz, a francia és az egyéb jogot összehangolva, kontinensen átnyúló módon tudjuk ezeket meghatározni, mert az érdek és, és az érdek konfliktusok kérdését sem szabad figyelmen kívül hagyni. Én nem értek egyet azzal, hogy, amit a bizottság mond, hogy megfelelő hogy, hogy, hogy a tranzakciókat nem lehet nyilvánossá tenni, ezek is ö, esetleges problémákat tárhatnak föl, ezek is esetleges ö, érdekkonfliktusokat tárhatnak föl adott esetben. Foster asszony már többször elmondta, hogy szerinte nem piszkos, úgynevezett piszkos, piszkos piacról van itt szó, tehát nincsenek problematikus tranzakciók, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy mindannyiunk érdekében áll, hogy minél nagyobb fokú nyitottságot biztosítsunk ezen a piacon. Benyan úr is mondta, hogy a reg regionális periférikus repülőtereket meg kell védenünk, ezeknek a helyzetét javítanunk kell, ez is nagyon fontos, és ezért kell megértenünk, mindannyiunk érdeke a résidő kiosztás helyzetének rendezése. Tehát nem csak a csomópontok kérdése a legfontosabb a jövő szempontjából. Nem tudok minden részletre kiterjedően minden kérdést megválaszolni, sajnálom. Nagyon sok kap, ember kapott szót, nagyon bonyolult ez az egész kérdés, de én úgy gondolom, hogy az a az az őszintesség és az a támogatás, amit én itt tapasztaltam a kollégák részéről, lehetőséget ad nekem, nekünk arra, hogy a közlekedést megjavítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezzel le is zárhatjuk a mai ülésünket. Fél hatkor a koordinátorok találkoznak, addig szünet lesz. És először szeretnék még beszélni a jelentés kapcsán a módosítók benyújtásának be nyújtására, ez szeptember 12-e, októberben lesz szavazás a szakbizottságban, decemberben pedig a plenáris ülésen, ezzel lezárt a szakbizo- lezárult a szakbizottsági ülés. Holnap 9 órakor találkozunk, most pedig fél hatkor a koordinátorok ülése következik viszontlátásra.